Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Szeretném megnyitni a külügyi szakbizottság délutáni ülését. Nagyon sok ember van a teremben, óriási az érdeklődés a vendégünk iránt. Különleges megtiszteltetés számomra, hogy a szakbizottságunk nevében üdvözölhetem a szerb köztársaság elnökét, miniszterelnökét, Alna Brnabics asszonyt. Dobrodosli. Ezen kívül szeretném üdvözölni Jadranka Joksimovics asszonyt is, aki az európai integrációért felelős miniszter, illetve Anna Hrustanovics asszonyt, aki az Európai Parlament hez kinevezett nagykövete Szerbiának. Egy női delegáció ül itt tehát Szerbia képviseletében, de még szeretnénk egy szemét Pásztor Istvánt, István Pásztort is, a Vojvodina elnökét üdvözölni körünkben. Vajdaság Vajdaságból és a mi belgrádi EU nagykövetünket is szeretném üdvözölni. Miniszterelnök asszony látja, hogy mekkora az érdeklődés az ön látogatása iránt, az ön országa iránt, úgyhogy csak néhány megjegyzést tennék, nem csak mint a szakbizottság elnöke, hanem mint jelentéstevő is, aki az önök nagyszerű országáért felelős. Június óta ön a szerb kormány vezetője, ambiciózus modernizációs menetrendet mutatott be, a digitalizációra, innovációra, oktatásra kívánnak alapozni. Az adóztatást konszolidálni kívánják, illetve a korrupció ellen és a szervezet bűnözés ellen is határozottabban kívánnak fellépni. Országuk stratégiai orientációját megerősítette az EU felé, a szomszédsági viszonyt, a megbékélést próbálják elősegíteni, és az Eurobasket bajnokságon a szlovén miniszterelnök, és ön is megmutatta, hogy hogyan lehet a fair play-t úgy támogatni, hogy az ember hazafi, de nem nacionalista. A szerb integráció sikere szempontjából nagyon sok időre és energiára van szükség, de megtérülő lesz ez a befektetés. Miniszterelnök asszony, a gazdasági fejlődés mellett arról is szeretnénk hallani önről, öntől, hogy hogyan látja a politikai helyzet alakulását, a demokratikus konszolidáció, a médiaszabadság, a nem kormányzati szervezetek munkája szempontjából is szeretnénk meghallgatni a véleményét, csak hogy néhány kérdést vessek fel. És minden lehetőséget szeretnénk megragadni arra, hogy Belgrád és Pristina között őszinte párbeszédet kezdeményezhessünk. A szerb parlamentben megígérte, hogy kiegyensúlyozott külpolitikát fognak folytatni. Erről szeretnénk részletesebben hallani, hogy ez hogyan fogja befolyásolni az országuk külpolitikáját az EU-val kapcsolatban. Egy rövid bevezető után eszmecserére fog sor kerülni, ahol a kollégák megjegyzést fűzhetnek ahhoz, amit öntől hallottak, illetve kérdéseket tehetnek fel. Önél szó. David, um... Köszönöm, David. Tisztelt kollégák, Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek önök között. Az új szerb kormány körülbelül száz nappal ezelőtt állt fel, és szerettem volna első hivatalos látogatásomat Brüsszelbe tenni. Már csak azért is, mert ez fontos jelzés azt illetően, hogy merre tartunk, merre megyünk, és merre akarunk haladni. Köszönöm először is a brüsszeli nagykövetségnek, kollégáknak, önöknek, hogy lehetővé teszik ezt a mai eszmecserét. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek ma önök között, és az Európai Parlament külügyi szakbizottsága előtt beszélhetek arról, hogy hogyan képzelem el Szerbia jövőjét. Jövő szombaton, október 14-én alkalmam lesz beszámolni arról, hogy az első száz napban hogyan teljesített a kormány, és eddig nagyon elégedett vagyok azzal, amit azzal a munkával, amit elvégeztünk. Nehéz körülmények között indult ez a munka, sztrájkok közepette kellett dolgoznunk, de meg mutattuk azt, hogy tudunk csapatként együtt dolgozni, és a kormány valóban egy együtt működő, együtt dolgozó csapat. A közös célunk pedig az, hogy Szerbiát minél hamarabb bevezessük az Európai Unióba. De mindenek előtt végrehajtsuk a reformokat, azokat a reformokat, amelyeknek nem csak az a célja, hogy az uniós csatlakozásunkat segítsék, hanem azért van rájuk szükség, mert szeretnénk, hogy eh, be Szerbia egy jobb hely legyen mindenki számára, jobb legyen az élet Szerbiában. A sztrájkokat miután megoldottuk a sztrájk helyzetet, akkor azt tapasztaltuk, hogy az előző kormány jó munkáját, Vucic úr munkáját tudták, tudtuk folytatni, és az előző kormány kemény munkájának gyümölcsét részben learatva, azt hiszem elmondhatjuk, a sikeres száz napot tudunk magunk mögött. Röviden elmondom, hogy én hogyan képzelem el Szerbia jövőjét, és mik a stratégiai céljaink hogyan látom én a helyzetet. Amikor valakiből miniszterelnök lesz, akkor azonnal egy sajátos helyzetben találja magát, amikor is válságról válságra evickél az ember, nincs igazán ideje hátradőlni és elgondolkodni azon, hogy stratégiailag milyen utat kövessen, honnan, hová akarunk eljutni, milyen prioritások mellett. Éppen ezért megpróbálom felvázolni ezt, hogy mi van az én fejemben ennek kapcsán. Ahogy az David említette, az első számú és második számú prioritásom és a kormány számára az első prioritás a következő volt. Az első a digitalizáció, a második pedig az oktatás. És hogyha házként tekintünk Szerbiára, akkor nekem ez a digitalizáció és az oktatás adja a ház alapját. Az előző kormányzat nagyon sokat tett annak érdekében, hogy visszafordítsa Szerbiát a csőd széléről. Három hónapra álltunk az államcsődtől, ahogy azt a világban is kimondta. Az előző kormányzat nagyon sokat tett annak érdekében, hogy elkormányozza a jéghegy irányából a Szerbia nevű titanikot, és megalapozza a jövőbeni gazdasági növekedés alapját. Ezért hál' Istennek nekem miniszterelnökként nem kell a fiskális konszolidációval foglalkoznom, ami roppant népszerűtlen, mert ezt megtették mások előttem. Hanem elkezdhettünk a kormányommal a fenntartható, dinamikus gazdasági növekedésről gondolkodni. Ugyanakkor ez csak akkor elképzelhető, hogyha megerősítjük az oktatási rendszert, tehát oktatási reformra van szükség, illetve ha digitalizáljuk az országot. Főként ez utóbbi a digitalizáció tekintetében óriási lehetőségek rejtőznek. Szerbiában. Számítástechnikára gondolunk, amikor digitalizációról beszélünk, ugyanakkor ennél bonyolultabb a helyzet, hiszen a számítástechnikát a különböző iparak szektorokban, ágazatokban kell tudni alkalmazni mezőgazdaság, építőipar, gyógyszeripar, kutatás, fejlesztés. Mindezek olyan ágazatok, a kreatív iparágak, a videójáték iparág, mind, mind olyan ágazat, amelyben a kis és középvállalkozók az elmúlt 5-6 évben óriásit fejlődtek. A szerb számítástechnikai ágazat a leg gyorsabban növő ágazat kb. éves 10%-os növekedést produkál. A szoftverfejlesztés 20%-os növekedést mutat éves szinten. Ez elsősorban startup cégektől, innovatív, újító cégektől, kis és középvállalkozásoktól induló folyamat. Hogyha ez meg tudott történni kormányzati támogatás nélkül, akkor feltettem magamnak kérdést, mi lenne, hogyha még segítene is a kormányzat ebben? Ezért úgy gondoljuk, hogy az oktatás és a digitalizáció az alapköve annak, hogy egy fenntartható, hosszú távon is fenntartható dinamikus gazdasági fejlődést produkáljunk Szerbiában. Tehát Szerbia egy ház, most már megvan az alap. Kell három tartó pillér, amely majd tartja a falakat és a tetőt. Pontosan ez a három pillér ez, amely egybevág azokkal az elvárásokkal, amelyeket Európa támaszt velünk szemben. Ezek közül az első a gazdasági fejlődés, a makrogazdasági stabilitás. A második pillér a közigazgatási reform, és a harmadik pillér a jogállamisággal kapcsolatos kérdések. Hogyha ezt a hármat tehát meg volt az alap, van három tartó oszlop a háznak, ennek a Szerbia nevű háznak, akkor láthatjuk, hogy az első pillér már majdnem áll. Makrogazdasági stabilitás és gazdasági növekedés jól áll. Három hónapnyira álltunk a csőttől, nem olyan régen, és az előző kormány nagyon népszerűtlen intézkedéseket hozott, fiskális konszolidáció néven is ismerjük ezt. Mi tartott ide? Drasztikus kiadáscsökkentés az állami gazgatásban, vagy a köz, költség, állami költségvetésben. 40 ezerrel kevesebb embert foglalkoztat az államigazgatás, mint három évvel ezelőtt a közigazgatásban 10%-kal csökkentettük a béreket, a nyugdíjakat szintén csökkentenünk kellett. Ezek a nagyon szigorú, nagyon népszerűtlen intézkedések voltak. Ugyanakkor megpróbáltunk valami fajta szigorú költségvetési korlátokat felállítani az önkormányzati kiadásokra vonatkozóan, illetve az infrastruktúrális fejlesztésekre nagyon szigorú ellenőrzéseket vezettünk be. Bár az infrastruktúra fejlesztés kiadásait növe, növeltük, megpróbáltuk ezeket célzottabbá tenni annak érdekében, hogy a már korábban elkezdett projektek lezáruljanak, ahelyett, hogy száz újat kezdtünk volna. Korábban egyszerre rengeteg dologba kaptunk bele, és aztán a végén semmit nem fejeztünk be, ehhez képest mi változtattunk a megközelítésen. Ma Szerbia büszkén mondhatja, hogy makrogazdasági stabilitást és fiskális konszolidációt letudtuk nagy részt. Én egy olyan kormányzatot örököltem, amelynek a költségvetése sokkal jobb, mint az elmúlt tíz évben. 2016 volt az első olyan év, amikor költségvetési többletet produkált Szerbia. Elsődleges többletet, tehát primer többletet, az államadóság növekedésének az üteme lassult, sőt, igazából elkezdett csökkenő pályára állítottuk az állami adósságot, és tavaly a GDP-re vetítve 73%-on állt az államadóság aránya, ez 65%-on áll most, tehát folyamatosan csökken, tehát csökkenő a tendencia. Ez volt az a fontos pillér, ahol a legnagyobb eredményeket értük el. A közigazgatási reform tekintetében is óriási eredményeket értünk el, és végül, de nem utolsó sorban az EU strukturális költségvetési támogatásnak köszönhetően, ez 80 millió euróra rugott, ugye, ez is hozzájárult ehhez, de sokkal kevesebb alkalmazott van a, köz, a közigazgatásban, illetve elkezdtük az elektronikus kormányzati eljárás rendelvezetését. Az e kormányzás, az elektronikus kormányzás szerintem válasz három nagy kívásra. Egyrészt az átláthatóságát növeli a közigazgatásnak, másrészt nyitottságot és szabványosítást, kiszámíthatóságot hoz. Amikor az állampolgár vagy egy cég a közigazgatáshoz fordul, akkor tudja, hogy mit várhat, és mit kell benyújtani, és mit várhat. A harmadik pedig a korrupció elleni harc, hiszen amikor csökken a bürokrácia, akkor, a korrup- akkor a korrupció elleni harc is jól halad. A harmadik pillér a jogállamiság pillére. Ebben értük el a legkevesebb eredményt, hiszen a fiskális konszolidációra kellett az elején koncentrálnunk. Éppen ezért most itt az ideje annak, hogy a harmadik pillér is felépítsük. A 23-as, 24-es csatlakozási tárgyalási fejezet ről beszélünk, ami roppant fontos nekünk. Tehát megvan az alap, állnak a falak vagy a három pillér, lássuk most a tetőt. A tetőt a regionális stabilitás adja egyik oldalról, és az egésznek a megkoronázása majd az európai integráció lesz. Ez lesz tényleg a csúcsdísz, ha úgy tetszik. Ne. We've done a lot, as I said. Ahogy említettem, az elmúlt három évben rengeteget tettünk annak érdekében, hogy gazdaságilag stabilá váljon az ország. Végre a fiskálos makrogazdasági és politikai stabilitás gyümölcseit elkezdhetjük learatni, de ez csak akkor fog menni, hogyha a régió maga is stabil. Bár Szerbia a legnagyobb ország ebben a régióban, még mindig elég kicsik vagyunk, főként piacként ahhoz, hogy bármiféle piaci instabilitás kihatással legyen ránk is. Hogyha a régió instabil, kevesebb befektető jön majd Szerbiába is. A kereskedelmi bankok nemzet nemzetközi pénzügyi intézetek, az Európa Beruházási Bank, az Európai Újjáépítési Bank, a Világbank, és így tovább, és így tovább is figyelembe veszik a kockázatot, tehát drágább lesz a kkv számára a, a tőke, ha úgy tetszük, tehát a tőkeköltségek is tőnek. Ezért valóban saját, jól felfogott érdekünk a régió stabilitása. A berlini folyamat az egyik legfontosabb eszköze és kulcsa a regionális stabilitásnak, és mi valóban elkötelezett hívei vagyunk a berlini folyamatnak. És végül tényleg a, a, az egésznek a csúcsa, a megkoronázása az európai integráció folyamata. Az európai integrációt komolyan gondoljuk. Az európai nemzetek, népek családjának részévé akarunk válni. Az elmúlt három évben talán azt tetszett nekem a legjobban az előző kormány munkájában, ezért is döntöttem úgy, hogy tavaly augusztusban belépek a kormányba. Tehát az az volt, jelenlegi elnökünk, akkori miniszterelnök vezetése mellett az európai integrációt komolyan az ászlajukra tűzték. Nem populista módon, ami könnyebb lett volna, mondhatta volna ez a kormány, hogy menjünk az Európai Unióba, mert ott vár ránk a rengeteg pénz az út végén. Nem ezt mondta a kormány. A kormány azt mondta folyamatosan, és én is ugyanezt mondom nap mint nap, Először is ezekre a reformokra szükségünk van, mert saját jó felfogott érdekünk, hogy ezeket végrehajtsuk. Ezek a reformok kövezik ki az Európai Unióba vezető utat, átláthatóbb, hatékonyabb jogállamiság, a, illetve közigazgatás, a jogállamiság, az igazságszolgáltatás működése. Ez fontos az állampolgárok is, az szerb cégek számára is. Ezek a reformok nem öncélúak, de nagyon szerencsésen összevágnak az európai elvárásokkal is. Ha nem járunk sikerrel ezen reformok tekintetében, eh, akkor még ha be is lépünk az Európai Unióba, nem lesz egyik napról másikra teljesen mézzel folyókánál, nem lesznek új munkahelyek, nem lesz eh, eh, jobb az élet. Ezért mondjuk azt, hogy nem azért akarunk belépni az Európai Unióban, mert nem akarunk belépni egy lemaradott, leszakadt tagállamként belépni, nem akarunk mi lenni a szegény rokon, nem azt szeretnénk, hogy ha valóban megnyílik az Európai Unió kapuja előttünk, akkor egyenlő jogú tagjává válhassunk az európai népek és nemzetek családjának, mi is segíthessünk egy erős európai építésében, hiszen ez az egyetlen esély mindannyiunk számára, hogy együtt erősebben menjünk tovább előre. Thank you, Prime Minister, and now, colleagues, uh, we have time. Köszönöm szépen, miniszterelnök asszony, most még van időnk eszmecserére. Négy óráig van időnk erre, hiszen egyrészt a miniszterelnök asszonynak utána más kötelezettségei vannak itt a városban, másrészt nekünk is tovább kell mennünk. Először Edward Kukának adom meg a szót, aki a Parlament Közi Bizottság elnöke. Edward, ha lehetséges volna két-három percre szorítkozni, hogy legyen idő a többiekre is. Köszönöm szépen, elnök úr, és természetesen köszönetet mondok a tisztelt miniszterelnök asszonynak is. Nagy várokozásokkal tekintettünk a látogatása elébe, és nagyon nagy izgalommal láttuk azt is, amikor miniszterelnöknek nevezték ki. Ez is jó, pozitív fogadtatásban részesült itt e Brüsszelben. Eredményeket várunk öntől, nagyon pozitívak leszünk, és segíteni fogunk minden módon, ahogy csak tudunk. Meghallgatván a szavait, azt is szeretném megemlíteni, hogy értékelem a realista és üzleti megközelítését. Elégedettségre ad okod az is, hogy említette, hogy az EU integráció a prioritás Szerbia számára. Számunkra is nagyon fontos volt ezt öntől hallani. Az Európai Parlament támogatta az integrációs folyamatot az egész régióban, és jó, kapcsolatunkra, jó kapcsolatra tekinthetünk vissza a Szerbiával is. Nem is olyan régen Skústinai kollégáinkkal nagyon jó eszmecserét folytattunk, és pozitív a hangulatban zajlott a vita. Szerbia halad, de a folyamatban fontos lesz a reformok minőségére odafigyelni. Például a az igazságszolgatás, jogállamiság, korrupció elleni fellépés, az állampolgári szabadságjogok védelme területén, a média szabadság területén is Szerbiában. Az igazságszolgáltatás és a 23. fejezet kulcsfontosságúvá kezd válni az integrációs folyamatban. Alkotmányos változtatásokra lesz szükség, ezt értem, de kifejezem a reményemet, hogy, az Európa, hogy a parlament együtt fog működni majd az Európai Parlamenttel ezen bonyolult ügyekben. A legjobbakat kívánom önnek a munkáikhoz a jövőben is, és számíthatnak az Európai Parlamentre, ami meg fogja erősíteni a jövőben is az ambícióikat, hogy az Európai Unió tagjává válhassanak a jövőben. Köszönöm, és köszönöm elnök úrnak is a lehetőséget. Elnök, kollégák, rekordszámú képviselő szeretne hozzászólni. Jelen pillanatban 14 ember jelentkezett a felszólalók listájára. Mindenki mondhat valamit, vagy kérdezhet valamit, de még a miniszterelnök asszonynak is kell adnunk időt arra, hogy válaszoljon. 15 percünk van, tehát 14 kérdésre vagy megjegyzésre. Mindenki egy percet kap, először Krisztián Préda. Köszönöm. Üdvözöljük Önt, miniszterelnök asszony. És hall engem? Üdvözöljük tehát Önt, és minden jót kívánunk, sikereket a tevékenységek kifejtéséhez. Köszönjük az expozíját, a néppárt támogatja az erőfeszítéseket, amelyek demokratikus elvirágzóbbá változtatják Szerbiát. Fontos, hogy az alapjogokat, a jogállamiságot biztosítsák. Három kérdést szeretnék fel tenni. Ön kijelentette, hogy az Európához való csatlakozás az egyfajta maraton, és az annál nehezebb, mivel a közvélemény Oroszországot tekinti Szerbia legnagyobb barátjának. Hogyan akarják tehát lefutni ezt a maratont, és hogyan fogja mindezt a társadalom követni? második kérdésem. A legutóbbi állásfoglalás, amit itt megszavaztunk a parlamentben 2016-ban, ez beszél a kisebbségek ügyében a ö, törvények végrehajtásáról. Most érdekelne, milyen a román kisebbség helyzet az önök országában. És a harmadik kérdés. Nasser Orics ügye. Ez úgy tűnik, hogy feszültségeket teremt a szomszédos országokkal. Now for the SND, Mr. Pizzula. Köszönöm most az SZND részéről Picula úr kapszol. Köszönöm, elnök úr. Nagy öröm számunkra, hogy fogadhatjuk Önt itt a szakbizottságunk ülésén, és minden jót kívánok Önnek. Részben azt ismételném meg, amit Préda úr már elmondott. Van egy közelmúltbeli közvéleménykutatás, mely szerint a szerb nép nem nagyon hisz az Európai Unióban. Szerintük Oroszország és Kína sokkal népszerűbbek. Talán ez a várakozásoknak köszönhető, a ter annak, hogy sokat kellett várni a tárgyalások megkezdésére. A lakosság kétharmada úgy véli, hogy jobb lenne elfelejteni ezt a történetet, és Oroszország felé fordulni. Hogyan fogja ez befolyásolni az önök döntéseit, hiszen ön beszélt az európai dimenzióról, és hogyan hatnak majd önök a szerb közvéleményre ezen tényeket illetően, hiszen bizonyosan nem fog jól reagálni ezekre a hírekre a közvélemény. Closed. Sajnálom kollégák, lezártam a felszólók listáját, többen már nem iratkozhatnak fel rá. Charles Tanok következik az ECR részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Szívélyes üdvözlet Melbics asszonynak. A korábbi inkarnációjában már néhány évvel ezelőtt találkoztunk. Nagyon büszke vagyok rá, hogy még nagyobb szerepet, egy komolyabb pozíciót tölt be azóta a Nyugat-Balkánon. Csatlakozom a korábbi felszólalók Engem is aggaszt, hogy Montenegróval ellentétben, amelynek én vagyok a raportőre, tehát látszik, hogy mennyire érdeklődöm a régió irányt, akik a szankciós csomaghoz Oroszország ellen csatlakoztak, a Körínfélsziget elfoglalása miatt, önök viszont úgy döntöttek, hogy nem. És ráadásul közös katonai gyakorlatokat is végeznek, ami szerintem rossz jeleket küld az euróatlanti aspirációik szempontjából, de hát ez az önök szuverén döntése. Azért azonban a csatlakozáshoz közelebb lépve ezt érdemes majd áttekinteni még egyszer. A kormányuk reformcsomagja és a regionális integráció nagyon fontos a Balkán számára. Én az Egyesült Királyságból származom, az utolsó dolog, amit mondanék, hogy remélem, hogy egy napon majd a Nyugat-Balkán összes országa csatlakozik az EU-hoz, és nem a történelem rossz oldalára kerülnek, mint az én országom, ami a Brexit-tel ki fog lépni. Kérem, ne az Egyesült Királyság példáját kövessék. Köszönöm, Charles, az ALDE nevében Ivo Weigl kapszót. Köszönöm, elnök úr miniszterelnök asszony néhány nagyon fontos dolgot, gondolatot mondott a nyugat-balkáni országok közös érdekeivel kapcsolatban. Szeretném ezt elismételni. Együtt kell dolgozniuk, hogy megbízható, stabil részévé váljanak Európának. Ez minden egyes ország esélyét az EU-s csatlakozásra megnöveli majd. És csatlakoznék azon aggódókhoz is, akik úgy látják, hogy kétértelmű az önök politikája Oroszország és Koszovó kapcsán. Nem akarok most úgy tenni, hogy mint hogyha rövid választ várnék öntől. Tudom, hogy ez nem lehetséges. Az utolsó kérdésem, ön, mint miniszterelnök, hogyan kezeli a demográfiai változások problémáját? Elhangzott, hogy csökkentették a nyugdíjakat, ami dráma az idősek számára. Köszönöm, Ivó. Ivó Soltász kapszult a zöldek részéről. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt miniszter, elnök asszony, üdvözlők itt az Európai Parlamentben. Nagyon örülünk, hogy az első látogatása itt Brüsszelben zajlik. Ez egy jelzés azt illetően is, hogy merre kíván tartani Szerbia a jövőben. Természetesen mindannyian azt óhatjuk, hogy Szerbia a lehető leghamarabb csatlakozzék ehhez a nagy családhoz. Azonban vannak még egyes kérdések, és van még tér a javulásra. Azt hiszem, hogy jó az, hogy az oktatás és digitalizáció szerepelnek az önök prioritásai között. Az államháztartás javítása szintén jó alapot kínálhat a jövő szempontjából. Fontos természetesen a regionális stabilitás, a szomszédokkal való viszony, Koszovóhoz való viszony, a megállapodások tiszteletben tartása. Lenne még egy rövid kérdésem. Milyen az önök kapcsolata az egyik legfontosabb prioritása ugye a kormánynak a környezetvédelmi problematika, és ehhez kapcsolódik az energiapolitika is. Jó. Borgézi úr kapszor. Köszönöm, elnök úr. Olasz európai parlamenti képviselőként mindenféleképpen érdekem az, és uhajtom is, hogy az egyik szomszédos országunk egyre jobban közeledjék az EU-hoz, sok történelmi oknál fogva is. Ugye itt elég elmenni Belgrádba, hogy valaki milánói, és már is otthon érezheti magát nagyon sok szempontból, nem csupán politikai, akár kulturális szempontok okán is. Nos, én alázattal szeretnék emlékeztetni annak a fontosságára, amikor ugye önök közelebb léptek az Európai Unió integrációjához, ugye, hogy mennyire fontos a monetáris szuverenitás megőrzése. Nagyon sok nyomást tapasztalhatunk itt, akár az Európai Parlamentben is, és megtapasztalhattuk, hogy a szabadság nagy részben a monetáris szuverenitáshoz kapcsolódik, tehát nagyon jól gondolják meg, hogy elvesztegetik -e ezt a fontos javat az országuk számára. Köszönöm, most Epitideios úr következik. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék üdvözölni a miniszterelnök asszonyt. Sok sikert kívánok neki ezen nehéz feladat ellátásában. Az integráció mindenképpen egy olyan út Szerbia szemére, amelyet támogatunk. Ami azt a kísérletet illeti, hogy beruházókat, beruházásokat vonzanak az országukba, jelenleg számosan felkeresik Szerbiát, török befektetők is, illetve Erdogán. Érdeken, hogy milyen beruházói viszonyt akarnak ápolni ezzel az országgal, tekintettel az ország helyzetére. Tudjuk, hogy amikor a törökök beavatkoznak, mindig azért teszik ezt, hogy aztán domináns pozíciót nyerjenek érdekelne, hogy Törökország be kívánna avatkozni esetleg az ország a belpolitikájába is. Köszönöm. Next is Dubravka Zsuzsa. A következő. Köszönöm szépen, horvátul fogom megfogalmazni a kérdésemet. Világos az ön bevezetőjéből, hogy prioritásnak tekintik a gazdaságot, ugyanakkor ön nem szólt arról, hogy milyen kapcsolatok fűzik Szerbiát Oroszországhoz. Nagyon befolyásos országról van itt szó Szerbiában. Ön kiemelte, hogy az országok mérlegeli az európai dimenziót, ugyanakkor említést sem tett a Koszovóhoz fűződő viszonyukról, noha szólt a regionális instabilitásról, a beruházók vonzásáról. Lenne még egy kérdésem. még továbbra is blokkolják-e önök Koszovó csatlakozását a nemzetközi szervezetekhez? Ha nem így tennének, ez egy jelzés lenne a regionális stabilitás érdekében. Köszönöm szépen. Módi asszony kapszok. Köszönöm szépen. Üdvözlöm ezt a női panelt Szerbia részéről. az EU integrációt Szerbia érdekében nagyon fontosnak tartjuk, nagyon konkrét kérdéseim vannak ennek kapcsán. Például az elítélt háborús bűnösök, akik állami ünnepségeken megjelennek problematikus, de vannak olyan parlamenti állásfoglalások is Szerbiával kapcsolatban, amelyek problémákat vetettek fel a negatív kampány, kampányok például az oknyomozó újságírók ellen, a helyet, hogy az újságírók által felvetett problémákra reagálnának, szintén problémás, illetve érdemesebbnek a körülményeibe beletekinteni. Az új ombudsman, aki az állampolgárokat védi, de nincsen emberi jogi tapasztalata. Érdekes tehát a kinevezése. És végül milyen akadályokat lát a bolgár-szerb gáz összekötő kapcsolatok tekintetében. Jakovcsics úr következik az Áldétól. Gratulálni szeretnék az első száz napjához kormányon, és gratulálok a prioritásokhoz is, digitalizáció, oktatás többek között, és ugyanilyen lelkesedéssel lenne jó, hogyha szólna a jogállamiságról és a az etnikai kisebbségekről, ez fontos a regionális stabilitás szempontjából is. Kérdésem ebbe az irányba mutat. Valaki mondja már meg Dodiknak, hogy ne hangoztassa, hogy Banyaluka és Belgrád ugyanannak az országnak a részét fogják képezni mert akik azt mondják, hogy Tirana és Pristina egy napon ugyanazon országrészét képezik majd, hát ez, eh, azt kellene már mondani nekik, hogy elég ebből. Thank you. Köszönöm szépen, Zovko asszony. Cseszítem, gospodzsó. premiérko, a neúspěšných Gratulálni szeretnék önnek, miniszterelnök asszony első száz napjához, amelyet a kormány vezetőjeként eltöltött. Nekem is egy olyan kérdésem lenne, amely a regionális stabilitást érinti. Préda úr, a jelentéstevő is hasonló kérdést tett fel. Én is úgy vélem, hogy Szerbiának konstruktív fontos szerepet kellene játszani a Horvátországgal, azt illetően, hogy Bosznia-Hercegovinát, illetve megoldást találjunk ott, ugyanis egyfajta padhelyzet alakult ki a választási törvény kapcsán, és szeretném megismerni az ön véleményét azt illetően, hogy a jövőben Szerbia hogyan fogja megtalálni európai dimenzióját stabil Bosznia-Hercegovina nélkül. Tehát többet kellene önöknek tenniük annak érdekében, hogy megoldást találjunk erre a helyzetre. Köszönöm. Postinár úr kap szót az SND részről. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszterelnök asszony, Anna Brnabics, hogyha jól ejtettem ki a nevét. Nagy öröm, hogy ellátogatott hozzánk. És mindjárt az elején kezdem mint román képviselő egy ilyen lehetőséget nem hagyhatok ki. Szocialistaként azért vagyok itt, hogy biztosítsam önt arról, hogy az a frakciónk nagyon komolyan támogatja önöket, a Nyugat-Balkánt. Két dologra szeretnék utalni, azonban az egyik a nemzetközi kontextus. A nyugat-balkáni régióban nem csak az Európai Unió, hanem más felek is jelen vannak, az olyétól eltérős, akár ellentétes menetrendel. A másik, vannak olyan új fejlemények, amelyek kapcsán üdvözlöm, hogy Vucic úr Várnával, Várnában a bolgár, román és görög miniszterelnökkel leült tárgyalni. Ez igazi regionális elkötelezettséget mutat a bővítés felé, és nagyon fontos, hogy a bolgár elnökség és biztosíthatom, hogy az azt követő román elnökség napirendjén is prioritást fog élvezni ez a terület. Azonban fontos, hogy az Európai Unió külpolitikájával, védelmi és biztonsági politikájával összhangba hozzák a önök külpolitikáját, különben komoly problémák várhatóak. Zelimovics úr kap szót az ALDE frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! A legjobbakat kívánom a szerbek útjához az Európai Unió felé. Remélem, hogy nagyon hamar teljesülnek az ambícióik. Szerintem elég jól haladnak. Lenne egy kérdésem a regionális stabilitás kapcsán. Az önök országa mit tud tenni annak érdekében, hogy a szeparatista tendenciákat csökkentse Boszniában, és a stabilitást hozzon Boszniába, olyan stabilitást, amire szüksége van Szerbiának és Boszniának egyaránt, valamint az Európai Unió számára is ez fontos érdek. Köszönöm. Az utolsó három hozzászóló közül Mihály Gáller az első. Köszönöm szépen. Üdvözlöm, miniszterelnök asszony, én is. Kérdésem a következő. Az EU felé vezető útjukat visszafordíthatatlannak tartja-e, vannak-e olyanok a társadalomban, akiknek fenntartásai vannak ezzel kapcsolatban, az ortodox egyház például áldását adja erre. Vannak-e olyan releváns struktúrák Szerbiában, amelyek például a Dudik Banyalukában, ahol már két népszavazásra is sor került, és függetlenné akarnak válni Bosznia-Hercegovinától. Az önök kormánya ezen lépést megkérdőjelezi-e hivatalosan? privilegizált partnereink önök az EU felé, már csak azért is, mert hasonló nyelvük van, mint például a horvátoknak. A megbékéléssel kapcsolatban vannak-e még további lépések, amelyek szükségesek az elmúlt évtizedek eseményei után? Végül a Szlovéniából az Peter lekapszót. Köszönöm szépen, David, hogy ilyen kedvesen megemlítetted az Eurobasket bajnokságot. Szlovéniát egy szerb vállalkozás támogatta, úgyhogy micsoda partnerség, ezt nevezem. Ráadásul az ellenfél győzött. Üdvözlöm miniszterelnök asszony, és köszönöm szépen a világos és realista szavait. Gratulálok az első száz napjához. Értékelem azt, hogy reformorientált pro-európai vonalat képvisel ön továbbra is, azt Vucic miniszterelnök úr vezette be, illetve a makrogazdasági stabilitás és a jogállamiság közötti pár, ö, együttműködés, ezeknek az együtt létezését hangsúlyozta, a kettő egymás nélkül nem létezhet. A regionális instabilitással kapcsolatos véleményét osztom, és egy kiegészítő kérdés ahhoz, amit a kollégák mondtak, mit kíván tenni e tekintetben, különösen Bosznia Hercegovina és Koszovó irányában, és azzal zárnám a szavaimat, hogy meggyőződésemet fejezem ki, hogy Szerbia megérett arra, hogy, egy új, hogy új fejezetekről kezdjük meg a tárgyalást velük. Köszönöm. Az utolsó hozzászóló pedig Franz Bobovics, Szerbia aktív barátja az Európai Parlamentben. Köszönöm miniszterelnök asszony. Üdvözlöm Anna Barnabics asszonyt és Joksimovics asszonyt is. Gratulálok az első száz napjukhoz. És a bevezetőjét is csak dicsérő szavakkal illethettem. Azt hiszem, hogy ez az egyetlen helyes út nekem is meg kell említenem a kosárlabda bajnokságot, gratuláltunk ehhez, ott voltunk, ön ott volt Szerár úrral együtt, és egységet mutatott, a szerb rajongók is, ön azt mondotta, hogy kész együttműködni kudarc esetén, és azt hiszem, hogy ez a helyes a demográfiai szempontjából látjuk, hogy visszaesik a születések száma, az emberek elhagyják Szerbiát. Egykori közgazgatási miniszterként mit tenne, hogy, hogy ezen tendenciák ellenében hasson, és a regionális fejlesztés megfelelően zajolhassék Szerbiában. Köszönöm. Prime Minister, that was a wide range of questions. It showed... Köszönjük. Óriási az érdeklődés, szertágazó kérdések szertágazó köre hangzott el. Uh az ön dolgot csak annyi, hogy 12-15 percben hm, válaszoljon ezekre. Jó, hát akkor rögtön vegyünk is a közepébe. Megpróbálok minden kérdésre válaszolni. Először is, a legtöbb kérdés alapvetően Szerbia. And some, to some extent also. és Kína kérdés körében annyit mondhatok, Joksimovics miniszterrel együtt dolgozunk ezen a területen, és úgy látjuk, hogy az Európa párti ság növekszik, az Európai Unióhoz való közeledésünket egyre többen támogatják. A szerbek 66%-a reformpárti, több mint 40%-a pedig uniós csatlakozás párti 49% tehát EU párti. Ez nem olyan rossz, most először fordul az elő, hogy az az emberek az Európai Uniót tartják a legfontosabb donornak, a legfontosabb Szerbia támogató országnak. Szerintem változik az emberek véleménye lassan, de biztosan. Mit teszünk? Hát én minden tőlem tehetőt megteszek annak érdekében, hogy, hogy ezt a folyamatot támogassam nem csak az előcsatlakozási palapok gondolok, hanem kutatás, fejlesztés, infrastruktúrális projektek, amelyeket az Európai Beruházási Bank támogat, és így tovább, és így tovább. Biztos vagyok benne, hogy tovább fog az Európai Uniós integráció támogatottsága növekedni. Aztán, amikor először láttam ezt, hogy a, a szerbek kétharmada nem Európa párti, ez egész egyszerűen nem felelhet meg a valóságnak, ha ilyet olvasnak. Nézzük csak meg a szerb parlamentet. A képviselők 80 százaléka, hát a, a progresszív párt képviselői egyértelműen EU pártiak, de a, az ellenzékiek is alapvetően Európa párti pártokat képviselnek. Persze vannak nacionalista és szélsőjobbos pártok, de ők a törpe kisebbség mindenképpen, tehát nem lehet azt mondani, hogy a lakosság kétharmada Európa ellenes, és hogy a parlamenti képviselők 80% olyan, miközben a parlamenti képviselők 80%-a Európa párti pártnak a tagja. Tehát valami nem stimmel. Még egyszer mondom, legalább az emberek 49% Európa párti, és most először tartják az emberek legnagyobb támogatóknak. Lássuk most az orosz kapcsolatainkat. Nos, Szerbia nem rejti véka alá azt, hogy hagyományosan jók a kapcsolataink Oroszországgal, kulturális, vallási szálak kötnek minket Oroszországhoz. Sok szerb barátjának tekinti az oroszokat. A 90-es évek eseményei miatt, a NATO bombázás miatt például. A free trade agreement with Russia. De hát van egy szabadkereskedelmi megállapodásunk is Oroszországgal, tehát gazdaságilag is fontos partnerünk Oroszországa, és az orosz gázimporttól függünk, ezt sem tagadhatjuk. Tehát igenis szoros kapcsolatokat ápolunk Oroszországgal, de ez nem akadályozza semmilyen módon az Európai Uniós integráció folyamatát, az Unióval fenntartott kapcsolatainkat. Ugyanúgy, mint ahogy az Unió tagállamai is együttműködnek így vagy úgy Oroszországgal. De Amióta miniszterelnök vagyok, több olyan adatot is láttam, amely szerint a elképesztő, hogy az emberek elképzelése hogyan alakul, de hát a képviselőnek nem a benyomásokból kell kiindulnia, hanem az adatokból, a tényekből. Például katonai szempontból az világos, hogy 2000 2016-ban, engem is meglepett ez az adat, 2016-ban Szerbia összességében 16 multinacionális katonai eh, műveletben vett részt, ebből 9 kétoldalú Amerikával folyt, kettő Oroszországgal, kettő más balkáni országokkal, kettő NATO-val és egy Magyarországgal. 2017-ben Szerbia ez idáig 13 katonai gyakorlatban, ha gyakorlatban vagy műveletben vett részt, ezek közül, bocsánat, 5, 15-ben összesen, ebből 13 nato volt, ebből pedig 7 kétoldalú Amerikával, kett, és kettő ilyen kerül sor Oroszországgal. Tehát ezek a számok, de az emberek benyomása teljesen más. De hát hozzászoktunk ahhoz, hogy szerbek és az oroszok jó barátok, Szerbia dörgőzik Oroszországhoz. Hát úgy tűnik, hogy a számok nem ezt igazolják. Az euróatlanti integráció, hogy ezt Charles Stanok mondta, töretlen, világosan és nyíltan beszélünk arról, hogy Euróatlanti integrációt nem akarunk, csak EU integrációt. NATO tagok nem akarunk lenni, erre nem vágyunk, csak az unió tagjai. Katonailag semlegesek akarunk lenni. És hát a számok azt mutatják, hogy katonai szempontból teljesen semlegesek vagyunk, sőt, igazából a Partnership for Peace folyamaton keresztül a NATO-val szorosabban együttműködünk, mint az oroszokkal. A nemzeti kisebbségek kérdése nagyon fontos Szerbiában, de muszáj azt felismerni, hogy Szerbia és Európa a nemzeti kisebbségi jogok tiszteletben tartásában élen jár. Még a véres 90-es években is national and ethnic minority. Szerbiában a legtöbb nemzet és etnikai kisebbség. 26 ilyen kisebbség van, mindegyik hivatalosan elismert. A Nemzeti Kisebbségek Tanácsa működik annak érdekében, hogy a nemzeti kisebbségek a politikai, társadalmi és gazdasági életben részt vehessenek. Ilyen nemzeti kisebbségi tanácsokból annyi van, amhány kisebbség. Ezek fölött a miniszterelnök, tehát a Nemzeti Kisebbségek Országos Tanácsának az elnöke pedig a miniszterelnök, mindig a múlt héten került sor egy jelenülésre. 15 hivatalos nyelv van oktatási nyelv, tehát 15 nyelven folyik oktatás, kisebbségi nyelven folyik oktatás Szerbiában. 6 különböző hivatalos nyelv van, főként a vajdaságban, tehát éppen ezért Szlovéniában például jó barátaink a szlovénok, de hát a szerbek nem tartják Szlovéniában nemzeti kisebbségnek, nem is ismerik el a szerveket nemzeti kisebbségnek, és még nem is akarjuk ezt újra nyitni, ezt a vitát. Az, a magyarokat elismerik, az olaszokat elismerik, de a szerbeket Szlovéniában nem ismerik el nemzeti kisebbségként, pedig ez a legnépesebb kisebbség. Tehát nemzeti kisebbségek kérdésében nagyon kérem önöket, hogy ne becsüljék alá azt a munkát, amit végzünk, mert erre nagyon büszke vagyok. Az emberi jogok, a nemzeti kisebbségek tiszteletben tartása terén nincs semmi szégyeni valónk. Akkor a nyugdíja kérdése. Michael úr kérdésére reagálva, hogy a nyugdíjak csökkentése mennyire fájó pont. Fájó, de sajnálatosan szükséges. A választások előtt került sor erre. Az előző kormány, 2012-13-as kormány a nyugdíjakat politikai döntéssel megemelték, ugyan de ez nem volt fenntartható, azért kellett csökkenteni, hogy egyáltalán ki tudjuk fizetni a nyugdíjakat, anélkül, hogy a csődbe taszítanánk az országot, de a fiskális konszolidációnak köszönhetően sikerült kétszer is azóta már újra emelni a nyugdíjakat, nem sokkal, de mégis annyi valamennyit megengedhetett magának az ország. Ma pont azon gondolkodunk, hogy több százalék ponttal növeljük, emeljük a nyugdíjakat, és október 13-a után véglegesítjük a tárgyalásokat a Nemzetközi Valuta Alapal. remélhetőleg a hétvégén már be is jelenthetem ezt. Most először ezzel előfordul az, hogy Szerbiában magasabbak lesznek a nyugdíjak, mint a 2013-as válság előtt. De most már ennek megvan a stabil alapja. Ami a béreket illeti, az egészségügyi dolgozók béreit illeti, most először fordul az e- elő, remélhetőleg szombaton újabb növelést fog bejelenteni. Most először magasabb lesz a bérszínvonal, mint a válság előtt, 2013 előtt. Lássuk most Koszovót és a regionális együttműködést. Koszovó kulcsfontosságú téma számunkra, de azért emlékeztetném önöket, hogy négy és fél évvel ezelőtt írtuk alá a brüsszeli megállapodást. A brüsszeli megállapodás nagyon nehéz ügy volt számunkra. Politikailag ez egy nagyon bátor döntés volt aláírni a brüsszeli megállapodást. Még ma is a legutóbbi elnöki kampány során is azzal vádolták a jobboldali pártok, illetve az úgynevezett demokratikus erőt, hogy miért írták alá a brüsszeli megállapodást és adta el Koszovót. A brüsszeli megállapodásnak az alapját az adja, hogy a szerb többségű önkormányzatokat létrehozzák. De aztán Pristina ez ügyben semmit nem tett. Pristina nem hagyja végre a brüsszeli megállapodást. Mégis Szerbia feltette a kérdést, mit fognak tenni UNESCO, Interpol és így tovább, és így tovább. De a brüsszeli megállapodás legfontosabb elemére fittyet hány Pristina. Az Elnökünk Koszovó ügyben újra párbeszédet kezdeményezett, kezdeményezett, ami azt hiszem, hogy nagyon bátor tett volt tőle. Remélhetőleg az év végére elindul egy olyan érdemi párbeszéd, amely minden politikai pártot felölel majd, a civil szervezeteket is bevonjuk ebbe, a média, a médiumokat, a az egyházakat, és mindenkinek megkérdezzük majd a véleményét arról, hogy mi legyen Koszovó jövőjével kapcsolatban az szerb álláspont. És mi készen állunk végrehajtani bármi is a többségnek az álláspontja. Szerintem ez elég bátor politikai döntés, és ez majd egyértelmű jelzést ad arra vonatkozóan, hogy hogyan alakul a jövő. De ehhez értenünk kell azt, hogy Szerbia felelősen viselkedett és hát legyünk őszinték, Pristina pedig nem. A regionális stabilitás a Republika Szerbszka témája újra és újra elmondtuk, hogy Szerbia garantálja a Daytoni megállapodás érvényesülését. Bosznia és Hercegovina fenn kell, hogy maradjon jelenlegi formájában. Persze, hogy a Republika Szerbszka szorosak a kapcsolataink. De hát ez, ez világos, de ez nem jelenti azt, hogy nem támogatjuk Bosznia-Hercegovina egységes egy országként történő fennmaradását. Vucic elnök úr első látogatása Szarajevóba vezetett. Az év végéig további eredményeket kormányzati tárgyalásokat szeretnénk Bosznia-Hercegovinával tartani, és nagyon sokat várunk ettől, és ezért megragadom az alkalmat, hogy vállaljam még egyszer, nyilvánosan elmondjam, hogy Szerbia garantálja a Dayton megállapodásban foglaltak kérvényesülését. Visszafordíthatatlan az európai integráció folyamata Szerbia számára? Hát, szerintem igen de hát ezt nem mondhatom biztosra. A regionális stabilitás problémáival tisztelt képviselő úr azt kérdezte tőlem, hogy a eh, Nassir Oric ügye mi újság. Nos, ezek a regionális stabilitásra nagyon komoly kihatással vannak. Minket is eh, zavar, mi is elégedetlenek vagyunk azzal, hogy minden erőfeszítésünk ellenére Boszniában a szerb civilek és senki sem felelős. Nasirovic nem felelős, de hát akkor ki a felelős? Nincs egész egyszerűen felelős ezeknek a gyilkosságoknak, és hát ez nem teszi út a regionális stabilitásnak, amit mi jófefogodt érdekünként támogatunk. Mi rugalmasak, toleránsak vagyunk. Obviously with them we're not going to do anything but please. Kérem, értsék meg, hogy objektívnak kell lenni, és el kell mondani, hogy valakinek felelősséget kell vállalnia. Az háborús bűnösök, elítélt háborús bűnösök megjelenése az állami ünnepségeken ezeket az embereket eh, átadtuk Hágának, eh, vagy önként feladták munkat, vagy mi feladtuk őket, elítélték őket, börtönben voltak, letöltötték a büntetésüket, és hazatértek Szerbiába. Ők nem kormányhivatalnokok, ők nem szakértők. People now. Szabad emberként járnak el, akik letöltötték a büntetésüket. Vannak más országok ebben a régióban, ahol háborús bűnösök kormánytagok is lehetnek, hivatalos, tehát hivatalt is betölthetnek. Mit tegyünk ezekkel az emberekkel? Letöltötték a rájuk szabott börtönbüntetést, és hazatértek. Nem töltenek be semmiféle közhivatalt. De a régióban, több a régió országai között igencsak más és más a helyzet, ez is a regionális stabilitásnak nem tesz jót, mindenkivel együttműködünk annak érdekében, hogy felülkelekedjünk eh, ezeken a problémákon. Környezetvédelem és energiapolitika. Igor Soltes kérdésére próbálok most válaszolni. Egyértelműen kell kommunikálnunk azt, hogy az új kormány EU párti, határozottan EU párti, ez az egyik legfontosabb prioritás számunkra, ami jól mutatja, hogy az Európai Integráció Minisztériuma létrejött, Joksimovics miniszterasszony ennek a felelőse, a másik pedig a Környezetvédelmi Minisztérium létrejötte. Korábban ezek az az ügyek az agrári tárcak kezében voltak. Létrejött ugyanakkor egy külön környezetvédelmi miniszter, mert tudjuk, hogy ez az egyik legnagyobb kihívás a csatlakozási tárgyalások témájában, az európai integráció témájában, ezért erre külön minisztériumot hoztunk létre. Az energiapolitika ügyében nagyon komoly megülő energiaprojektbe kezdtünk, megpróbáljuk az energia portfóliunkat minél inkább sokszínűvé tenni, ez az energiaügyi diversifikáció híres programja és akkor a gáz kapcsolódás Bulgária és Szerbia között. Nos, ez is nagyon fontos számunkra, mert a földgáz diversifikáció fontos cél számunkra. A múlt héten találkoztam az energiaügyi miniszterrel, hogy lássam, hogy hol tartunk ez ügyben. Oh no, I think... Uh... Mindent összevetve. Azt hiszem megpróbáltam. Ja, igen, a, az oknyomozó újságírók kérdése nagyon fontos. Nyitott akarok lenni, nagyon nyitott erre a vitára, mert hogyha teljesen őszinte akarok lenni, és az újságíróknak is elmondtam otthon, a civil társadalomnak is Szerbiában, nem értem a problémát nem látom azt, hogy hiányozna Szerbiában azok nyomozó újságírás. Igazából inkább azt ír, látom, hogy nem azért hiányzik ez, mert a kormány elnyomja azok nyomozó újságírókat, hanem azért hiányzik, mert nincs objektív újságírás Szerbiában, vagy legalábbis nagyon kevés az objektív újságíró. Vannak nagyon kormánypárti újságírók, és vannak a kormányt szigorúan ellenző média médiumok, tehát nagyon szélsőségesek vagy egyik, vagy másik irányban, és mindenki azt mondhat, amit akar, akár tényekre alapozott, amit mond, akár nem. A heti lapok tekintetében az összes szerb heti lap teljes mértékben kormányellenes. Az elnök ellen szólalnak fel a napilapok esetében legalább három olyan napilapról tudok beszámolni, amelyekből kettő teljes mértékben kormányellenes, egy pedig, hát mondjuk nagyjából objektív, és meg lehet őket vásárolni. Léteznek. Van egy érdekes példa a helyi Vranszke Novinei médiummal kapcsolatban. Tíz nappal ezelőtt volt egy ügy, lezárták őket, mert a kormány nem támogatta őket. Kritizálták a kormányt, nem volt elég pénzük, és bezártak. Én konkrétan azt kértem, hogy a kulturális minisztérium jelentést nyújtson be nekem erről a médiumról. Teljes mértékben rendben van, hogy ők ellenezték a kormányt, de csak 2017-ben a kormány a Kulturális Minisztérium független bizottságai miatt amelyek a projekt alapon finanszírozták a különböző médiumokat, mivel ők több pénzt kértek a projektjükre, az elmúlt öt évben, 2008-tól kezdve, 2008 és 2012 között X pénzt kaptak, 2017-ben ennél az összes pénznél több pénzt kaptak. És amikor most ezeket az adatokat látjuk, és ne a percepciókról beszélgessünk, hanem a kemény adatokról. Az ellenzék azt mondta, hogy jó, jó, de hát a többi médium még többet kapott. Azt mondják, hogy elpusztítjuk őket azzal, hogy nem adunk nekik elég pénzt. De azt látjuk, hogy 2008 és 2012 között egy bizonyos támogatást kaptak, és ennél többet kaptak az elmúlt időszakban. Nyitott vagyok tehát ennek a témának a megvitatására, hogy jobban értsem, és meglássam azt, hogy mit tehetünk még jobban, hogyha tényleg probléma erre merül fel. Miniszterelnök asszony, köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hogy megválasztotta, megválaszolta nyílt és őszinte módon a kérdéseinket ön szeretett volna ellátogatni a külügyi szakbizottságban, és ez is azt mutatja, hogy az európai integráció útján szeretnének haladni. Sok szerencsét kívánok a bizottsági elnökkel való találkozásához ma, a ma esti vajdasági kapcsolatos eseményhez a holnapi biztossal való találkozójához, és sok sikert kívánok az európai integráció felé vezető útjukon általánosságban.